So, good morning everyone. Jó reggelt kívánok! Megkezdjük az ülésünket. Anyanyelvemre váltanék. Ez az utolsó előtti nyilvános meghallgatásunk. Ma reggel két és fél órán keresztül a pénzmosással fogunk foglalkozni, először is az RLB Szlovénia esetével, illetve az azerbajdzsáni pénzmosási rendszerrel. Az első eset egy szlovén pénzügyi csoportot érint, az NLB-t, és el szeretném mondani, hogy 15 nyelvre van tolmácsolás. Köszönöm szépen a tolmácsoknak. Ezen kívül webstreaming is van, és egy kicsit késésben vagyunk, és ezért nem akarok sokat beszélni most. A mai meghallgatásunk első részén az NLB Financial Gruppal, illetve majd az azerbajdzsáni pénzmosási rendszerrel foglalkozunk, és délután pedig a Paradise dokumentumokkal fogunk foglalkozni, a Paradise iratokkal és azoknak a hatásával. Örülök annak, hogy um, két um, vendégünk van, akik az NLB esetről fognak beszélni. Ence Logár, Ence Logár, aki a szlovéniai parlament képviselője, és uh, a banki szabálytalanságokkal foglalkozó bizottság elnöke. Üdvözöljük őt. Borut Mekina, a Mladina újság újságírója, őt is üdvözöljük. Röviden elmondom, hogy hogyan fogunk eljárni. Minden felszólalónak 7 percet adunk, hogy röviden beszéljen, aztán pedig a kollégák kérdései következnek négy perces szlotokat adunk, három, egy perc kérdés, három perc válasz, annak érdekében, hogy sikerüljön mindent időben lebonyolítani. Most pedig a szlovéniai parlament képviselőjének adom meg a szót, tessék Logán úr, öné a szó. Hála, predsednik, pozdravljeni si člani odbora. Vem, da se na tem odboru pogovarjate Köszönöm szépen, elnök úr, szeretném önöket én is köszönteni. Nagyon érdekes ez a téma. Ugyanis elég sok mindenkit érdekelhet ez a téma. Van egy kis diám és egy, egy kis PowerPoint prezentáció, amit láthatnak. Itt láthatják azt, hogy mivel is foglalkoztunk eh, itt a pénzmosás ellenes bizottságban. Az úgynevezett farok esetben a pénzmosás mind a három kritériuma teljesül. Ezt eh, egy állami bank esetében tapasztalható tehát meg a Fárok eset. Ez egy olyan társaság, amelyet 2006-ban hoztak létre a Virgin szigeteken. Ez a társaság egy svájci bankon keresztül működött először, de amiatt, hogy gyanús tranzakciók voltak, ezt leállították 2008-ban, és utána a pénzeket a Szlovénia legnagyobb állami bankjába folyósították az NLB-be. Ebben az esetben egy olyan cégről van szó, egy olyan társaságról, amely folyószámlákkal rendelkezett két olyan államban, ahol a az ENSZ, illetve az EU is megtiltotta a tranzakciók lebonyolítását, azért, mert az iráni atomprogramot támogatták, vagy pedig a kettős felhasználás üzletben részt vettek. Az úgynevezett iráni egyszófejlesztési bankon keresztül üzleteltek, ezt a bankot 2010-ben erre az említett listára helyezték, és az EU-ból tilos volt ezzel a bankkal bármilyen fajta tranzakciót lebonyolítani. De menjünk tovább a diákkal. Ez a pénzügyi sémája a tranzakcióknak. Minden olyan cég, amit hónapokkal korábban hoztak létre, két éven belül az NLB-n két éven belül, az nlb keresztül Európába, az USA-ba egy milliárd dollárt utalt, tehát egy olyan cégről van szó, amit két dolláros tőkével alapítottak egyébként. Menjünk tovább. következőképpen jártak el. Egy nap érkezett egy nagyobb összeg, amit tovább utaltak, 50 kisebb tranzakción keresztül. Így mintegy 70 millió eurót utaltak át két éven belül, vagyis 1 milliárd euróról van szó összességében. 2010-ben a Farok társaság, amit két dollárral alakít, alapítottak, ez lett a legnagyobb ügyfele az NLB-nek, sokkal nagyobb, mint egy olyan gyógyszeripari óriás, amely Oroszországgal is üzletel. Már 2009 elején a banki alkalmazottak gyanús tranzakciókra figyeltek fel, feletteseiket erről tájékoztatták, viszont a tranzakciók tovább folytatódtak, mintha semmilyen gyanú nem lett volna. ...2010 márciusában külföldi hatóságok kezdtek el jelentkezni két gyanús tranzakció miatt. A bank, a szlovén bank azt válaszolta, hogy miért akarnak erről tudni, indokolják ezt meg, mivel indokolják a pénzmosás gyanúját. Ezután további figyelmeztetés érkezett két másik EU tagállamból, akkor a szlová, szlovén pénzmosás ellenes hivattal mégiscsak megított egy eljárást, viszont a tranzakciók tovább folytatódnak bármilyen probléma nélkül. Hogyha a pénzmosás ellenes hivattal valóban megvizsgálta volna ezt az esetet, akkor nem folytatódott volna ezek, ezen pénzek utalása Amerikába és Európába. ben a rendőrség is vizsgálódott, kormányváltás volt, és két hónapon belül olyan esetén nyilvánították ezeket az eseteket, amelyek nyitva maradnak, de nem folytatják a vizsgálódást ezekkel. A pénzosás ellenes hivatal sem foglalkozott ezzel, a politikát informálták erről, de ők sem foglalkoztak ezzel, és az NLB új vezetése sem tett semmit. Később lejtották a farokkal folytatott kereskedést külső nyomásra, de a bankon belül igazából semmi nem történt. Következő dia. Csak azt tudom elmondani, amit a vizsgálati bizottság jelentésében is feltártunk. Ezt a jelentést a parlamentben egyébként ellenszavazat nélkül elfogadtuk. Egy olyan a szövegben azt írtuk, hogy a felelőseket tájékoztatták, de nem léptek fel. A bank vezetése sem tett, sem tett semmit, pedig informálták a vezetést erről, és nem hoztak létre arra egy rendszert, hogy a pénzmosást megakadályozzák. A rendőrséget arra szóltattuk fel, hogy ismételten foglalkozzanak ezzel az esettel. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönöm. Ez egy olyan leírása volt a dolgoknak, amelyben láthattuk, hogy kis esetből egész nagy eset lehet. Most pedig Borút Mekinának adom meg a szót, annak az újságírónak, aki az ügyel foglalkozott. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én a Mladina szlovén újságnak az újságírója vagyok. Ezt a kérdést megvizsgáltuk, és most szeretném a vizsgálatunk eredményét bemutatni önöknek. Először is a hátterét szeretném megrajzolni ennek az ügynek, tehát hogy milyen méreteket öltött. Akkor az első képen azt látják, nem látják, <laughs> de a nemzetközi hátteret próbáltuk megmutatni itt. Bal oldalon látják a legfontosabb európai bankokat, ezek a, leg, minden legfontos bank itt van, és láthatjuk, hogy a pénzmosás milyen összegekben történt. Ez az Egyesült Államok szabályozó intézményeinek a meghatározása alapján történt megállapításra. A legnagyobb európai bankok például, például a BNB Paribas, amelyek a legnagyobb francia bank, 190 milliárd dollárt mosott át a Commerzbank pedig 253 milliárd, tehát eh, ezek hatalmas összegek. Tehát az utóbbi évtizedben majdnem mindegyik eh, fontos európai bank eh, benne volt ebben az iráni ügyben. És, és láthatják, hogy milyen hatalmas összegeket kaptak, például a BNB Paribas, amelyeket meg is pénzbüntetésre ítéltek, 8,9 milliárd dollár büntetést kaptak, pénzbüntetést kaptak. A következő dián azt látják, hogy mindegyik európai bankot megbüntették azért, mert hatalmas pénzösszegeket mostak. De ezért érdekes megvizsgálni, hogy mit tettek. Például a Commerzbanknak banknak voltak olyan alkalmazottjai, amelyek az irán állampolgároknak a szóló információtól szabadultak meg. Tehát amikor ezek pénzt utaltak át, akkor a, az azonosítókat eltüntették. Hogyha a francia ügyre koncentrálunk, például 2014 májusában a francia központi banknak a vezetője azt mondta, hogy nem szektek meg sem európai, sem francia szabályokat. És a francia külügyminiszter is azt mondta, hogy a, pénzbüntetés az igazságtalan volt, és egy egyoldalú döntést alapján történt. Tehát ezek a pénzbüntetéseket azért szabták meg, mert terrorizmus finanszírozására használták ezeket a pénzeket. A következő dián azt szerettem volna bemutatni, hogy mivel ezek a dolgok megtörténtek, az európai bankok kivonultak Iránból, nem igazán tudták, hogy hogy intézzék el ezeket a dolgokat Iránnal, vagy hogyan üzleteljenek Iránnyal. A legfontosabb ebben az, hogy az iráni esetben nemzetközi eh, kérdésekről volt szó, az, az Egyesült Államok és az Európai Unió a szankciókat illetően nem értettek egyet, tehát vitát folytattak erről. Eh, Szlovéniában volt egy hölgy, akit az Energiabank alkalmazott, akinek dönteni kellett ezekben a kérdésekben. Amikor az irániai, irán állampolgárok jelentkeztek a szlovén bankoknál, akkor ennek a hölgynek kellett volna eldöntenie, hogy hogy világosan láttak a bankok és az európai államok ezeket a kérdéseket. Most, hogyha konkrétan szeretnék rátérni erre az esetre, a következő diát kérem, még tovább. Köszönöm. A magyarázat arra, hogy az irán állampolgárok miért Szlovéniához fordultak, hiszen korábban Svájccal folytattak ügyleteket. a mi bankunknak nincsen e, amerikai e, e, leányvállalata, tehát az a, nem ér el odáig, az amerikai hatóságok keze nem e, róhatnak ki lájuk pénzbüntetést, e, valutaváltás és más ügyekben. 2008-ban fordult a szlovén bankokhoz, amikor az Egyesült Államok bankok megtiltattak bizonyos ügyleteket. Mindenki tudta, hogy pénzmosásról van szó. Talán az energiabankos hölgy nem tudta csak de időrendi sorrendben a következők történtek. 2008. decemberében e, e, megjelentkezett az első irán állampolgár, és furcsa módon a Credit Suisse ajánló levelével érkezett meg. Az első ügyletek ezt követték, és 819 millió eurót mosott át, legalábbis az Energiabank felül, felülvizsgálata alapján, és ez a pénz az összes fontos európai bankba eljutott, például Dubajból 30 millió euró és a többi. Na, akkor inkább felgyorsítom a sebességet. Aztán 2010-ben a francia hatóságok kérdéseket tettek föl bizonyos ügyletekkel kapcsolatban, és ezért a szlovén pénzmosó intézmény vizsgálatba kezdett, a központi bank, a rendőrség és a többi, és közreműködött, és következő, következő diát kérem. Nos, a következő eredményre jutottak. Két illegális ügyletet találtak, az e- Irán Export Fejlesztési Banktól 360 ezer euró összegben, ugyanis a szlovén energiabankban akkoriban kézi munkával ellenőriztek bizonyos ügyleteket, és akkor 2010. júliusában pénzbüntetésre ítélték őket, és arra jutottak, hogy ez a hölgy tévedett, Aztán reformok következtek ebben a bankban, és egy új információs rendszert vezetett be, Siron robotnak hívják, egy automatikus rendszer, amely ellenőrzéseket, automatikus ellenőrzéseket végez. Jó, ennyi időm volt? Jó, és akkor összefoglalásként azt állapítottuk meg, hogy ez az eset egy EU Egyesült Államok belül nemzetközi ügy, mások a szankciók az Európai Unióban és az Egyesült Államokban Iránnal kapcsolatban. Rámutatott a központi bankrendszernek a hibáira, amelyeket azóta megjavítottak, és végül, de nem utolsó sorban, Szlovéniában most ez eléggé népszerű ez az ügy, ugyanis választások következnek, de az újságok szerint eh, ez nem a legfontosabb kérdés, nem adó paradicsom az ország. Köszönöm szépen ezeket a rendkívül érdekes eh, információkat mindkét előadó részéről. A két jelentéstevőnk eh, fog most hozzászólni. Az órára rátekintve kérném, hogy az öt percet ne merítsék ki, kettő-három perc. Jebb kofod. Köszönöm, röviden fogok beszélni, mert uh, tudom, hogy nincs olyan uh, nagyon sok időnk. Uh, Mekina úrnak és Lokár úrnak válaszolva, illetve hozzájuk fordulva, mondom, hogy úgy kérdezem, hogy a szlovén igazságszolgáltatás, illetve a rendőrség miért nem lépett és miért nem indítottak eljárást eh, pénzmosásért. Eh, ez eh, rendszerhiba-e a szlovén rendőrség és igazságszolgáltatás részéről, vagy valami más? Mekina úrnak pedig Ugye ez egy nemzetközi eset, amelyben érintett egy sor európai nagybank a bizottságban beszéltünk arra, és kérdezem, hogy lenne értelme az Európolt megerősíteni, vagy valami hasonló lépéseket tenni annak érdekében, hogy az Europol vagy az Eurojust vizsgálhassa, eh, határozottabban beavatkozhasson ezekbe az esetekbe, és eh, tisztázhassa a dolgokat, visszaállítsa a jogállamiságot Szlovéniában ezen a területen. Köszönöm, ki szeretné kezdeni a kolléga elsőként. Az a kérdés is, hogy a szlovén parlamentnek ez a döntés milyen hatásokkal járt, tessék. <clears throat> Eh, Köszönöm szépen. Az igazságszolgáltatás kérdésével kapcsolatban nem is tájékoztatták az ügyészséget erről. A rendőrségi nyomozó leesett egy létráról és meghalt, aztán eh, az a vizsgálat a vizsgálat, amelyeket eh, lefolytattak, annak a vezetője mert mindig ugyanaz, azt mondja, hogy mindent jól végeztek, a rendőrségi vezető volt korábban, most pedig ez a személy a Nemzeti Nyomozóhatóság vezetője, illetve a specializált ügyészség vezetője. Tehát ezek a személyek, akik foglalkoztak a vizsgálattal, vagy nincsenek már közöttünk, vagy pedig még jobb posztot kaptak. Valószínűleg ez az oka annak, hogy nem avatkoztak be. a vizsgáló bizottság azt követelte, hogy tegyenek lépéseket, szabálytalanságokat állapítottak meg, és elkezdték keresni a felelőseket, egy külön csoportot is létrehoztak, amelyel a rendőrség által nem nyomon követett bünteteket próbálták megvizsgálni. Nagyon sok szabálytalanságot fedeztek így fel. A következőt szeretném még elmondani. Nagyon sok dolog, amit említettek, az nem helytálló. itt az áll, hogy a banki hivatalok hivatalnokok tájékoztatták a feletteséget mindenről, viszont semmi nem történt. In several months, what happened? I'm not... Az elmúlt időszakban jó néhány hónap során 32 pénzmosással foglalkozó hatósággal vették fel a kapcsolatot, és az egész hírszerzési munka is zajlott. Nyilván ez az információ oda-vissza járt, és a vizsgálatok végül is nem vezettek konkrét eredményre, abban a vonatkozásban, hogy a többi ország sem tudott semmi konkrét bizonyítékot nyújtani, de az NLB belső revíziója feltárta, hogy a kézi feldolgozás során volt a legnagyobb, a legnagyobb probléma, a hiba, tehát kézzel ellenőrizték a, az embargózott bankok listáját, és ez nem volt frissítve ez a lista. Az új EU-s rendszer vonatkozó kérdésére pedig azt tudom válaszolni, hogy az egész Európai Unióban zajlik egy vita arról, hogy az EU most Iránt újra szankció alá akarja vonni, az EU ezt ellenzi. Az EU egy számos olyan útmutatást kiadott a bankjai részére, Eh, amelyek révén világosabb lehet az üzleti kapcsolat Iránnal. A probléma ugye az, hogy a dollár, mint világvaluta eh, területen kívüli eh, fellépési lehetőséget ad az Egyesült Államoknak, és felléphetnek E, dollárműveletekkel kapcsolatban, tehát nem teljesen egyértelmű, hogy lesz-e szankció. Csak egy rövid megjegyzésem lenne. 33 hivatalt tájékoztattak, viszont A mi hivatalunk viszont e, nem 130 millióra, hanem 130 ezerről jelentett a hírszerző szolgálatokat is informálták, ez nem igaz. Az izraeli hírszerző szolgálatot sem tájékoztatták, az amerikai sem, tehát mindenképpen szelektív volt ez a tájékoztatás. Azt sem tudom, hogy miért ilyen különbözőek a híradások a különböző számadatokról. The Swiss uh, anti érdekes lenne tudni, hogy eh, mit mondott a svájci pénzmosás elleni hivatal. Eh, cinikusan azt mondták a szlovén hivatal kérdésére, eh, hogy nem minden pénzügyi, külföldi pénzügyi tranzakció pénzmosás. Tehát gyakorlatilag viccel próbálták elütni ezt az egész. Check, please. Péter Jacek, teszi fel a következő kérdést. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm az uraknak is, hogy eljöttek ide. Bennem felmerül, hogy egy ilyen mértékű bűncselekményt el lehetne követni még ma is, mert vannak új jogszabályok, amelyek már életbe léptek, vagy el lettek fogadva. Mi a különbség tehát azoknak idők között, amikor ez az egész végbe mehetett, és a mai idők között például tudomással bírok arról, hogy Szlová, Szlová, Szlovénia azt gondolja, vagy úgy döntött, hogy a tényleges tulajdonosok adatai is teljesen transzparensek lesznek, tehát a nemzeti és EU szinten elfogadott szabályok a közelmúltban talán úgy alakultak, hogy egy ilyen eset a jövőre nézve nem történhetne meg, ugye? Dank, wer beginnt? Herr Mekina. Köszönöm, ki kezdi, Mekina úr. Egy statisztikai adatot szeretnék ismertetni. Ez egy szerencsétlen ügy volt, de a Szlovén Bank, tehát Bank of Slovenia 2014-es jelentésében beszéltek az energia bank új gyakorlatáról. Hiszen, ahogy mondtam, az, ez a bank, az energia bank egy új IT-rendszert vezetett be. 2000, tehát így szólt. 2014-ben ez a rendszer a szlovén pénzmosás elleni hivatalnak 74 százalékról számolt be az esetekben, tehát hogy az esetek 74 százalékában az, jelentették ezeket az eseteket, és és ezeket valósnak találták. Tehát ez mutatja, hogy működik ez a rendszer. Parancsoljon! Köszönöm szépen. Ami kolléga Mekine... Köszönöm szépen. Mekine kollégám kijelentései meglepnek. Úgy beszél, mint hogyha az NLB PRS-e lenne. Az NLB egy olyan társaság tulajdonosa volt egészen nem régiben, amely a Mladina, amihez a Mladina újság is tartozik, de a jó újságírói gyakorlat nem azt jelenti, hogy jóvá kell hagyni a banki rossz gyakorlatokat. A pénzmosás kapcsán büntetendő tevékenységről van szó. Sajnálatos az, hogy a politikának kell azt kivizsgálnia, amit egyébként a médiának kellene megvizsgálnia. Persze, ma már ez nem történhetne meg, hiszen a bankokra vonatkozó törvények is megváltoztak, megváltoztak a pénzmosás elleni hivatalra vonatkozó szabályok is, és az NLB bank 2012-ig semmilyen ellenőrzéssel nem rendelkezett a pénzmosás megállítására, és a szlovéniai nemzeti bank sem avatkozott be, tehát mindenképpen itt felelőseket kell találni. A legsúlyosabb pénzmosási esetek 2007 előtt történtek. Tehát valaki, aki rossz szendékkal rendelkezett, az egy másik bankot is keresett, és sajnálatos módon találtak is egy ilyen rossz bankot Szlovéniában. Elnök, különbözőek a nézeteik, ezt látom, de szeretnék, hogyha ezt tisztáznánk. Tessék meg, Kína úr. Uh, okay, just wanted to add to this. Csak annyit szerettem volna hozzátenni, hogy a vádakat illetően ami a mi újságírói munkánkat illeti. Egy levelet küldtem önöknek, mindannyiunknak, ugyanis tegnap is érkezett egy ilyen szerencsétlen levél. A másik dolog pedig, hogy hogy a bank, a szlovén bankról beszéltem, nem az energiabankról, és a harmadik megjegyzésem, nem védelmezzük az energiabankot, hanem a mi álláspontunk az, hogy nem ez a legfontosabb esete az offshore gyakorlatoknak Szlovéniában. Vannak problémák Szlovéniában, de nem ez a legfőbb probléma. Vielen, vielen Dank. Wir kommen nun zu... Köszönöm szépen, most pedig a frakciók felszólalói következnek. Romana Tomst az EPP nevében. Podpredsednik, a beszéda. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, hogy megadta a szót nekem. Ezt a történetet egy szélesebb kontextusba szeretném helyezni, mert itt talán éltetőbb mindenki számára. Az a bank, amelyről beszélünk, az NLB, ez a legnagyobb szlovéniai bank, ez mindig állami tulajdonban van. Autófizetői pénzből újra tőkésítették, és a legutóbbi újrafinanszírozás az Európai Bizottság jóváhagyásával történt meg, azon feltétel mellett, hogy eladják majd ezt a bankot. újra és újra előkerül ez a pénzmosási eset, a hitelek folyósítása is előkerül a gazdasági mogulok számára, de nem hiszem, hogy a miniszterek dönthetnek arról, hogy mit történik ezzel a bankkal, annak kell erről döntenie, aki ennél a bankkal foglalkozik. büntetendő tettek történtek itt meg. Ezt, a, ezt a, az esetet már nem lehet, visszafor, nem lehet visszafordítani. A szlovéniai jogállamiság is kockán forog most. Láthattuk, hogy az intézmények nem igazán hatékonyak. Az intézmények túlszul estek az NLB által. Annak köszönhetően, hogy Logan úr vezetésével létrejött ez a vizsgálóbizottság, most már ismerjük a tettesek nevét, a felelősöket felelősségre kell vonni. Ezek a személyek most már államintézményeknél magas poszton vannak, mások pedig jól üzletelnek, mint Szlovéniában, mint pedig külföldön. az emberek azt kérdezik, hogy miért ilyen alacsonyak a bérek, miért kellett ilyen sokáig várni a, a, a vizsgálatra. A válasz az NLB-nél van, és a válasz fontos lesz majd Szlovénia jövője szempontjából is. Kedves Andrei, köszönöm, hogy ezt a munkát elvégezted azon intézmények helyett, akinek ezt el kellett volna végezniük. Rövid kérdésem is lenne. Tudnál-e konkrét példát mondani nekünk, és meg Kína úrtól pedig a következőt kérdezném. Egy olyan újságnál újságíró, amelynek tulajdonosai adóparadicsomokkal is kapcsolatban vannak. Ön, mint oknyomozó újságíró tudta, hogy mi történik? És ha igen, akkor mit tett az információval? Egy kicsit aggódom amiatt, hogy egy milliárdot mostak itt tisztára, Hát ez egy óriási eset Szlovéniában, és hogyha azt mondják, hogy ez nem így van, akkor nem tudom, hogy mit kellene erről gondolnunk. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány példát elmondtam már az előadásomban. Meg is kapták ezt az előadást egyébként önök is. Egy európai állam követsége mintegy 500 esetben vett per pénzt, és ezt egy nő számlájára utalták tovább, 90 eurót vettek fel esetenként, ez a 9000 eurót vettek fel azért, mert a magasabb összegeket már feljegyzik. Ez a nő három részletben a farok társadalomnak a pénzeket. Ezen kívül a házakra, különböző más költségekre is utalt pénzeket. Aztán egy európai országban felmerül a pénzmosás gyanúja, egy másik európai államban egy 22 éves állampolgárnak utaltak át pénzt, egy külföldi bank erre felfigyel, megakadályozza a tranzakciót, és az a személy harmadik, negyedik bankot keres, és egy éven belül egy millió eurót vesz le készpénzben számlákról. Így megy a dolog. És ami ijesztő kell, hogy legyen az az, hogy azok a bankok, ahol számláik voltak, azok három-négy tranzakció után az illetékes hatóságot informálták erről, de az NLB ezer tranzakció után sem tette ezt meg, és ezért engem az kicsit aggaszt. Ettől félek. Wir haben schon verstanden, wo das... Értjük, hogy mi a probléma. Most Mekina úr válaszolhat. Like each other? No, hát úgy látom, hogy nem igen szeretjük egymást. Ennek illusztrálására azt szeretném mondani, hogy nem csak a, otthon a parlamentben az energiabankot ö, ö, vizsgálják, a médiában mi úgy gondoljuk, hogy ez nyomást gyakorol így a, a, az újságírakra, mert, mert bennünket is megpróbálnak vizsgálni. Ezért az újságírók nemzetközi szövetségéhez is fordulni fogunk. Köszönöm. Ide. Hvala, predsednik. Mislim, da na to pa moram odgovoriti. Jaz in moja komisija ne preizkuje nikogar. Köszönöm szépen. Erre válaszolnom kell. A vizsgálóbizottságom foglalkozik az újságokkal, és meg kell vizsgálnunk mindenfajta esetet, és szerintem a pénzmosás zsenúja jó egy ilyen vizsgálat ra Elnök, köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a szavazás a szlovén parlamentben az már egy tény. Önnek más vizsgálatai voltak, ezt elfogadjuk. Most erre gomás következik. Dien Kena úr azt mondta, hogy a farok ügy nem csak a legfontosabb adóparadicsom kérdés volt. Mi lenne akkor ez? Ha az internetet nézem, akkor sok reklámot látok arra, hogy nyissanak különböző cégek Szlovéniában bankszámlát. Tehát ez egy valós kérdés Szlovéniában. Köszönöm a kérdést. Tehát a kérdés az, hogy mi a legfontosabb probléma, eh, offshore vagy adóparadicsom eh, probléma. Ez az eset, ez az ügy, vagy egy másik. Több évvel ezelőtt Szlovénia eh, nehéz gazdasági helyzetben volt, ezért rákényszerült arra, hogy privatizálja az infrastruktúráját, az infrastruktúrát megvalósító vállalatokat. Itt az volt a zavaró, hogy a törvényeket úgy változtatták meg, hogy ezeket a cégeket lehetett értékesíteni offshore cégeknek is. Azelőtt az állam csak azoknak értékesíthetett, ahol a tulajdonosok világosan láthatóak voltak. De a nyomás alatt az ország az infrastruktúrális cégeket értékesíthette az adóparadicsomokban lévő vállalatoknak és cégeknek is. elegendő volt az, hogy a vevő írásban nyilatkozott arról, hogy ő a tulajdonos. Az állami intézményeknek a magyarázata erre az volt, hogy így tudnak több pénzt szerezni, tehát magasabb áron eladni ezeket a cégeket. A véleményünk szerint ez az egyik probléma. Ezen kívül e, a stressztettel is kapcsolatos, tehát hogy rossz banki e, vezetést e, folytattak. A tanácsadó cégek, amelyek Szlovéniába vonultak be, szintén az adóparadicsomokat javasolták. Tehát nézetünk szerint az offshore rendszer nem egy különleges ügy, mint az energiaügy, hanem ez a pénzügyi rendszernek a középpontjában van. Parancsoljon! Köszönöm szépen! Ez az egyik legnagyobb botrány, amely pénzmosáshoz, illetve a terrorizmus finanszírozásához kötődik. Erről tanúskodik az is, hogy a belügyminiszter, a pénzügyminiszter, az igazságügyi miniszter, a miniszterelnök is tudott erről a titkos szolgálatok által. Minden tény benne volt ebben a jelentésben mindenkit ennek arra kellett volna bírnia, hogy legalább egy ülést tartsanak erről, de semmi nem történt. Az államvezetést tájékoztatták, de semmi nem történt, még egy tanácskozást sem tartottak. A vizsgálóbizottság közleményében benne vannak a kulcspontok, amelyek arra mutatnak, hogy ez egy nagy botrány, de azt láthattuk, hogy semmi nem történt ezekkel az információkkal. A vizsgálóbizottság egy olyan testület, amely megpróbál valamit kivizsgálni, megállapítani. Azt láthattuk, hogy Szlovéniában a felügyeleti mechanizmusok nem működtek ebben az esetben. Most már a tényeket sikerült megállapítani, és remélhetőleg, hogy a rendszert javítják majd annak érdekében, hogy még egyszer ilyen ne eh, történjen meg, Megkina úr. Logár úr azt mondta, hogy fontos politikusok tudtak erről az ügyről. Korábban azt próbáltam megmagyarázni, hogy a hölgy, aki az energiabankban volt a felelőse, nehezen látta ezt át. De lehetne említeni a főügyészt például, aki a pártnak a tagja volt. A titkos szolgálatnak a vezetőjét ők, ez a párt nevezte ki. Az Energiabankban a felelős személy aki ezekért az ügyletekért felelt, a kormány nevezte ki. Két évvel eh, két, később, 2012-ben, amikor vizsgálatot eh, folytattak erről az ügyről, akkor eh, a miniszternek leveleket küldtek, aki a kormánytagja volt. Nos, a kérdés az, hogy kinek milyen feladata volt. Tehát ki volt felelős azért, hogy nem történtek meg. Tehát szeretnénk megérteni az ügynek a tényeit, tehát hogy hány ember vett ebben részt. Úgy tűnik, hogy ez egy rendszerbeli hiba. Lugár úr. Nos, vannak itt közvetlen vádak. Úgy gondolom, hogy az ügyészséget nem tájékoztatták, és ha nem tájékoztatták őket, akkor nem tudnak mit tenni. Az ügyészség független Szlovéniában. A titkosszolgálat vezetőjét sem tájékoztatták. A gyanús tranzakció napján eh, Pahor eh, miniszterelnök leváltotta a eh, titkosszolgált vezetőjét. Thank you, Chair. So, um, I'm really carrying on. Köszönöm. Valójában én csatlakoznék akkor az elnök kérdéséhez egy nagyon rövid kérdéssel. A bizottság rendelkezésére álló információk, valamint az önök által elmondottak alapján úgy tűnik, hogy az NLB elmulasztotta a számlák tényleges tulajdonosait azonosítani, noha erre kötelezné őket a törvény, ezzel egyetértenek-e, illetve a Faraku Zadez vagyonát sem vizsgálták meg, holott valójában arra is jogszabályi kötelezettség lett volna. Ráadásul felmerül itt egy brit kapcsolat is, mert úgy látom, hogy London és a City is komoly szerepet játszik szinte az összes pénzügyi tranzakcióban. Nem tudom, van-e itt is konkrét kapcsolat, esetleg hova mentek ezek a pénzek, esetleg a Nagy-Britanniába vásároltak ingatlant belőle, vagy orosz bankokhoz jutottak, vagy hova kerültek ezek a pénzek? Kicsit visszhangos volt, és ezért nem értettem a kérdést, de a pénz került minden nagy, nagy európai bankhoz próbáljuk megőr, megérteni, hogy mi történik valójában, vagy mi történt valójában, de a leglogikusabb magyarázat az, hogy miután az amerikaiak megváltoztatták 2008-ban a saját törvényük értelmezését, és egy, törvény, egy területen kívüli alkalmazást kezdtek el, ezért az irániak kisebb bankokhoz mentek át, amelyeknek nincsenek amerikai kapcsolataik, és aztán a kisebb bankoktól utalták át a pénzt a nagyobb bankokhoz én itt az általános sémáról beszélek. Nem azt mondom, hogy az összes több ezer vagy tízezer tranzakció az, az mind piszkos volt. Ez, a, ez az ember dolgozott különböző, különböző cégeknek és embereknek. Tudjuk, hogy Franciaország egy csalási ügyet vizsgál, ezzel kapcsolatban a képviselő úr is ezt említette éppen, de az általános sémákról szólva azt gondolom, hogy ez történt, és alapvetően ez egy államközi ügy, illetve arról szól, hogy az egyes államok máshogy közelítik meg az Iránnal való üzletelést. Kiegészítő kérdése van? Lagán úr, tessék. A legtöbb pénzeszközt Németországba utalták, Olaszországba, Nagy-Britániába is utaltak pénzeket. Franciaországba is. Ami érdekes, az az, hogy akik a pénzt kapták, azokat később kiutasították ezekből az országokból biztonsági okokból, vagy azért, mert büntetteket követtek el. Az NLB-nek eh, nyomásra be kellett zárnia ezt a számlát, és a Farok Zadul orosz bankokba vitte át a számláit. Aztán mindig volt vissza uh, utasítás, visszautalás a bankok részéről, mert uh, különböző információkat kaptak. The failure of due diligence and the failure to conform azt gondolom, hogy a kellő óvatosság szabályainak megsértése az egy dolog, és a pénzmosás szabályok megsértése egy másik dolog, mindenképpen büntetőjogi fellépést igényelnek. Nos, hogyha ez egy technikai kérdés, nagyon nehéz elhatárolni ezeket, mert Európában annak idején úgy értelmezték a dolgokat, hogy a szankciókat Európa, a szankciókat Európa nem vetett ki Eh, Európa eh, Iránra. Eh, tehát, hogyha Irán vásárolt valamit Iránban, bocsánat, Európában, akkor az rendben volt, mert európai szankciók Irán ellen nem voltak folyamatban, amerikaiak igen, és aztán az amerikaiak megváltoztatták azt, hogy hogy értelmezik a saját törvényeiket, és azt mondják, azt mondták, hogyha Irán pénzeket mozgat dollárban, Párizs és Berlin között, akkor az sérti az amerikai törvényt. Tehát egy nagyon bonyolult dologról van szó, látjuk a korábbi szankciókból is, hogy próbálták sok országban sok ügyvéd eldönteni, hogy mi számít pénzmosásnak és mi nem. Vielen Dank, wir haben jetzt noch insgesamt... Köszönöm szépen, három hozzászólónk van még a listán, elsőként David Coburn. Uh, Dankeschön, Herr Präsident. Uh, well, I don't know what to make of all this. Hát nem is tudom, hogy hogyan értelmezzük ezt. Úgy tűnik, hogy eh, vihar van a biliben. Nem is értem, hogy eh, miről beszélnek. Nyilvánvalóan nem tetszik önöknek eh, Amerika-Irán politikája, de igazándiból ehhez semmi közünk. És igazándiból itt arról van szó, hogy töketlen volt a szlovén bíróság. Valójában nekik kellett volna ezt intézni, és ennek semmi köze az EU-hoz. Ez egy szlovén belügy. Érdekes ez a meghallgatás, de ez a nemzetállamokra tartozik, és nem pedig az EU-ra. Nem is értem, hogy miért akar az EU mindenbe beleütni az orrát mindenbe egy, bele akarja ütni az orrát, és ezzel akarja igazolni azt a hatalmas bürokráciát, meg a túlfizetett bürokratákat, akiket ebben az épületben is látunk. Próbáljuk meg a bankokat távol tartani a kormánytól, szabad piacra van szükség, nem pedig a urambátyám kapitalizmusra. Scott Cato már elment, ő éppen most tett megjegyzéseket a londoni Cityre, a City nagyon jó dolog, nagyon sok pénzt keres vele Nagy-Britannia, és éppen most azért van támadás alatt, mert az EU több pénzt akar kisajtolni Nagy-Britanniából és a Cityből. Molly Scott Kato szerintem helytelenül teszi, amikor támadja a Cityt. Én brit képviselőként ezt undorítónak tartom, de úgy látom, hogy önök itt vesztegetik mindenkinek az idejét és az adófizetőknek a pénzét is. Köszönöm gerade ein Plädoyer dafür gegeben. David amellett uh, szállt síkra, hogy ne Londonban legyen az euroclearing, hanem legyen ez az eurozónában. Ki tudna erre válaszolni? Válaszolni kellene erre, Logan úr. E, Köszönöm szépen. Szeretnék rámutatni arra, hogy a pénzmosás megakadályozása kapcsán két dolgot kell megvizsgálni. Először is a gyanúját a pénzmosásnak, a másik pedig a terrorizmus finanszírozása. Ezért én említettem a prezentációmban ezt az esetet. 2000 számláról van szó, itt különböző egyéni ügyfelek esetében 100 millió euró folyt át ezeken a számlákon, és nem tudjuk, hogy miért használták ezeket a pénzeket. Még egy dolog. Meghívtak bennünket ide, hogy bemutassuk ezt az esetet. Én ezért hálás vagyok, hogyha a szlovéniai intézmények ezt az esetet megfelelő módon kezelték volna, akkor most nem ülnénk itt. Megtaláltuk volna a megoldást. A korrupciós ügyek eh, leküzdéssel foglalkozó bizottság egyik tagja a vizsgálatok után az NLB-nél kapott eh, munkát, és a megfeleléssel foglalkozik ott. Azt kell megállapítania, hogy a pénzmosáshoz eh, kötődő információk hogyan kerültek nyilvánosságra. Az a személy, aki a titkosszolgálatok információját megkapta, az most miniszterelnök. Ezen kívül a korábbi külügyminiszter most az EU macedóniai delegáció vezetője. A korrupció ellenes bizottság vezetője, akit a belfentesek informáltak, most um, igazságügyi miniszter, és ő a jelöltje Szlovéniának, mint emberi jogi biztos az Európa tanácsnál. Tehát elmondtam már azt önöknek, hogy mennyi pénz került így az Európai Unió pénzügyi rendszerébe. Azt is megmutattam, hogy ezen eszközök egy része nagyon gyanús forrásból származott, és szerintem ez mindenképpen az EU érdeklődésére is számot kell, hogy tartson. Rövid megjegyzése van még? Okay, just <clears throat> the, the, the police was of course investigating. Nyilvánvalóan a rendőrség is nyomozott ebben az ügyben. A forrásaink szerint szinte az egész nemzetközi közösséggel, a pénzmosó intézményekkel kapcsolatban voltak, de nem tudták megoldani önmagukban ezt a problémát. Köszönöm szépen. Ketten kértek még szót. Annyit szeretnék menni, ezért történik ez Európában, és nem máshol. Mert nem akarjuk, hogy az európai, a, a brüsszeli bürokraták beleszóljanak ezekbe a dolgokba. Köszönöm szépen. Jó, ez egy másik napi rendi pont, nem a mai. Nos, a, az EPP nevében a következő hozzászóló parancsoljon. Öt perc áll még rendelkezésre. Köszönöm szépen, elnök úr. Két rövid kérdésem volt, mert lenne. Gomez alelnök asszony felvetette Martina úrnak a következő kérdést beszéltek más esőkről is, amelyek súlyosabbak, mint ezek. Most nem arról szeretnék beszélni, hogy az eszközök értékesítése az hogy került offshore cégekhez, hanem kérem, ezekről beszéljen akkor. A második kérdésem a bizottsággal kapcsolatban. Tehát önnek tettek-e fel kérdéseket, amikor a nyomozással kapcsolatban ön volt a biztos. Tudja-e, hogy ez a nyomás honnan jött? A végső kérdésem pedig, a francia hatóságok esetében tud-e mondani egy olyan esetet, amikor több bankról volt szó. A francia hatóságok, az az egyetlen hatóság, amely ezzel a pénzmosási kérdéssel foglalkozott? Jó, köszönöm, rövid válaszokat kérünk. De és akkor konkrétebben a legutóbbi vádak során Szlovénia azt mondta, hogy offshore cégekbe adták el a legtöbb eszközt, például Luxemburgba is. De ugyanakkor a végén nem is tudják, hogy kik ezeknek az alapoknak a tulajdonosai, hiszen több évvel ezelőtt az állam örült annak, hogyha egyszerűen csak egy írásos nyilatkozatot kaptak arról, hogy mi vagyunk a tulajdonosok, tehát nem volt a szükség a nyilvántartásra. Jó. Szóljon kérem arról a három esetről. Én ugyanis rangsorolta ezeket, de most akkor konkrétan említse meg, hogy melyik ez a három eset a rangsorban. A második legnagyobb bank, aztán a legnagyobb szlovén vállalat, amely eh, medencékek foglalkozott, aztán egy amerikai, vagy, vagy egy luxemburgi cégnek adták el. Ezek mind pénzmosási esetek? Én nem pénzmosásról beszélek, hanem tehát az EU szerint ez nem adó elkerülés, ha Luxemburgról van szó. Jó, Milansver. Köszönöm szépen. Először is Logár úrnak szeretnék gratulálni a válaszaiért és a munkájáért. Lenne egy kérdésem. 2014 óta Európában létezik egy mechanizmus, mégpedig egy olyan mechanizmus, amely a jogállamiság védelméről szól. Itt lehet ajánlásokat tenni, vagy intézkedéseket lehet foganatosítani akkor, amikor a tagállamban nem garantálják a jogállamiságot. A kérdésem az az, hogy Szlovénia képes-e ezt az affért tisztázni, vagy nem, vagy az EU beavatkozására van szükség? Ja, hvala. Zdaj, samo z... Igen, köszönöm szépen. Az előző kérdésre szeretnék még kicsit visszatérni. Arra, hogy rám ha gyakoroltak-e nyomást. Diplomata vagyok, és a diplomata státuszomat felfüggesztették. Nem tudom, hogy ez gyakorlásnak minősül-e. A szüleimet is fenyegették. A vizsgáló bizottság. gyakran kikerül a média látóköréből, például a sajtónyilatkozatok után, amelyek eh, a jelentésekről szóltak, két napon át nem is, nem is eh, beszéltek erről. Ami pedig a jogállamiságot illeti, számos hiányosságot tártunk fel. Én nem tudok arról ítélni, hogy Szlovénia intézményeivel együtt képes-e kivizsgálni az ilyen büntetteket. Szerintem Szlovénia képes erre, vannak arra mutatkozó jelek, de minden intézménynek ismételten fel kell ö, göngyölítenie ezt az esetet. Azok a személyek, akik a 2010-es vizsgálatban részt ö, vettek, és semmit nem találtak, őket helyettesíteni kell más személyekkel. Nem igaz az, hogy ezeket az eseteket alaposan megvizsgálták volna. Nagyon sok a vizsgálatban résztvevővel beszéltünk, sok mindenkel beszéltünk, aki részt vett a farok esetben, és azt mondták, hogy a rendőrség nem is keresték meg? Most, most elvették öntől a diplomata státuszt, vagy azért szűnt ez meg, mert ön képviselő lett? E, tehát, e, tehát, me, tehát elvették öntől a diplomata státuszát? Konkrétan? Válasz. A két dolog egybeesett pont akkor történt, amikor tanukat hallgattunk meg, azt mondták, hogy magasabb a képzettsége, mint amit ez a poszt megkíván. Két eljárásom volt a bíróság előtt, ezzel kapcsolatban az egyik sikeres volt, a másik eredményére még várok. Thank you very much. Okay, good. Then Nem kívánt válaszolni Mekina úr, köszönöm mindenkinek, mondja az elnök, nem sikerült mindent tisztáznunk, de értsük azt, hogy vannak olyan mechanizmusok, amelyek eh, elősegítették a pénzmosást, hogy eh, kihez ment a pénz, kinek a pénze volt ez, hogy terrorista eh, finanszírozás volt ez, a francia hatóságok véleményét sem mm, tudtuk meg a szlován, szlovén vizsgáló bizottság véleményét is hallhattuk. Köszönöm mindenkinek a hozzászólást, akit meghívott vendégnek, és szerintem a nyitott kérdéseket politikailag kell Szlovéniában megválaszolni. Mi itt a politikai kérdéseket nem tudjuk megválaszolni. Ugyanúgy, mint ahogy Luxemburg, Málta, vagy a, a szigetek esetében sem, ezek politikai következtetések, amelyeket a az államoknak maguknak kell megtenniük. Köszönöm szépen, lezárom ezt a panelt, és négy perces szünetet rendelek el. A következő panel képviselői már itt vannak, kis szünetet tartunk, és utána folytatjuk. Bitte Platz nehmen. Ja. So, meine sehr verehrten Damen und Herren. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, kérném önöket, hogy foglaljanak helyet. Kis késéssel rátérünk a második panelra, az azerbajdzsáni pénzmosó rendszer. Als erstes Karl Dolan. Szeretném üdvözölni a meghívott vendégeket. Karl Dolan, a Transparency International igazgatója, és a Berlinszki Dánuság két újságírója Éva Jung, Michael Lund, üdvözöljük, és Simon Bentzen. Köszönöm szépen, hogy itt vannak. Már tudják, hogy hogyan járunk el. Két blokk lesz, amelyben meghallgatjuk az előadásaikat. Először a három újságírót hallgatjuk meg. Nem tudom, hogy melyikőjük kíván az önök nevében beszélni. Lund úr, rendben. Ön fog majd kezdeni, és aztán majd Dolan úr. Tessék, hogy néha szó? Oh, yeah. It's my first time here, so <laughs> thank you so much. Először vagyok itt, elnézést kérem. Elnézést kérek. Kollégáimmal nagyon szívesen megosztjuk önöknek az azerbajdzsáni eh, mosodáról szóló cikksorozatunk tényeit. Szeptemberben jelent meg 50 eh, eh, más médiatermékkel együtt működve írtuk meg ezeket a cikkeket, és dolgoztuk fel a problémát. A Berlinske megkapott több ezer tranzakcióról adatokat a Danske Bank észtországi fiókjából 2012 és 2014 között. A Danske Bank a legnagyobb bank Dániában, a Észak-Európában mindenhol vannak fiókjai, és azt látjuk, azt tudtuk, hogy az észt eh, banknak nehézséget okozott a pénzmosás elleni irányelv betartása. Eh, nagyon sok szabályt megsértettek, és komoly bűnügyi tevékenység is kötődött a nevükhöz. A korábbi adatokhoz képest eh, azért voltak jelentősek ezek az adatok, mert nagyon komoly adatokat tartalmaztak. Általában elbújnak az offshore mögött az ilyen bűnözők. Most láttuk a konkrét kedvezményezettet és a befizetőt is, és betpillantást nyerhettünk az offshore tevékenységek és pénzmosás körébe. Az adatokból láttuk azt, hogy az azerbajdzsáni rezsim hogyan csatornázott keresztül milliókat lobbistáknak, helyi politikusoknak, és legérdekesebb legfrissebb talán az hogy itt, hogy befolyásos európai politikusoknak a nevekre visszatérünk. Néhány szót azonban szólnék arról, hogy hogyan is állt össze ez a rendszer. A hasonló esetekhez, esetek mintájára általában angol korlátolt felelősségű társaságokat használtak fel, mert nagyon kevés adat szükséges egy ilyen cég megalapításához, és éppen ezért könnyű felhasználni a pénzmosásra. Dániában is van egyébként olyan cég típus, amely felhasználható ilyen célokra. Tehát az nem lepett meg, hogy a cégek valós tulajdonosait a köznyilvános adatokból nem tudtuk meg. Itt vannak bizonyos dokumentumok, amelyekhez hozzáfértünk más cégek és offshore cégek irányították ezeket a cégeket Belizből, Brit Virgin szigetekről, a tényleges tulajdonosok nem voltak megemlítve, az igazgatók azok nyilvánvalóan strómanok voltak, és valódi tudással a cégről nem rendelkeztek. Azonban a négy fő cég az nem volt teljesen ismeretlen, mert egy olasz politikus bűnügyeihez kapcsolódóval már találkoztunk a nevükkel, aki azerbajdzsáni politikus Aliyev családja érdekében járt el, Volentéről van szó. Itt vannak adatok az olasz ügyjel kapcsolatban, és az olasz vádirattal kapcsolatban. Az vádirat szerint ugyan ezek a cégek voltak felelősek 23 millió euró volontéhez való továbbításához. Volonte pénzügyi tranzakcióiban ez a négy cég e, szerepelt, és ezek ezeket a cégeket az azerbajdzsáni rendszer kezelte, és ezért is volt érdekes a 16 ezer tranzakciót átfésülni, hogy kik voltak a befizetők, és kik voltak a kedvezményezettek. Simon kollégám a kedvezményezettekről, a befizetőkről fog beszélni. Az eredetét ezeknek a számláknak meg kell keresni, de ez eléggé nehéz, mert hamis haszon, vagyon, tehát haszonhúzók és a többi vannak. Minden esetre a négy szám, erre a négy számlára jövő pénzeket elemezték, és azt találták, hogy az azerbajdzsáni védelmi minisztertől, a sürgősségi helyzetek minisztériumával és különleges katonai egységtől jöttek ezek az összegek. Ezeket mind Aliyev elnök orhoz kapcsolhatják. Aztán vagy állami tulajdonban lévő, vagy azerbajdzsáni cégekből származtak ezek, és 1,4 milliárd USA dollárról volt szó. És egy telekom cég is, amely fantom cégnek tűnt, az OCCRP vizsgálata szerint Asadov volt belügyminiszternek a fia állította fel. A Ezeknek a cégeknek nagy szerződései voltak az állammal, az azerbajdzsáni állammal, és az ország legnagyobb bankjából kapták a pénzeket, amelyet az a kormány ellenőrzött. 29 millió dollárt egy orosz exportvállalathoz köthető, és ez mind úgy tűnik, hogy ez, ezek mind Azerbajdzsánhoz köthetők. Ugyanakkor a megkeresésekre negatív válaszokat kaptunk, és kollégám, Young asszony most bemutatja, hogy kik kapták ezeket a pénzeket. volt több olyan európai politikus, akik rendszeresen kaptak pénzeket Azerbajdzsánból. 16 ezer banki ügyletet vizsgáltattunk, vizsgáltunk meg, és azt láttuk, hogy ezek a nevek, amelyeket itt láttak, kaptak rendszeresen pénzeket. Egy dolog kötötte össze ezeket a politikusokat, ők mindig kedvezően beszélték az azerbajdzsáni rendszerről, pedig ők a legnagyobb emberi jogi sértések elkövetői. De ezek a politikusok vagy kedvezően szóltak, vagy a rezsim, vagy a rendszernek a javára dolgoztak. Például Edward Linner, aki a Bundestagnak volt a tagja, az választások során ellátogatott Azerbajdzsánban, míg az EBS kritizálta a, ezeket a választásokat, Linner úr azt mondta, hogy ez megfelelt a német normáknak is. Egy Dimitri Kalin, egy bolgár állampolgár, Bokova asszonynak a férje, aki azon az konál dolgozott. Amikor a pénzt kapták, akkor a feleségének az elnöki, az azerbajdzsáni elnöki párral szoros kapcsolatban volt ma az elnöknek a felesége az alelnöki pozíciót is betölti. Ugyanakkor dicsérte a szólásszabadságot, a, és és az emberi jogok tiszteletben tartását, pedig más intézmények szerint nagyon rosszak ezek az eredmények. Mindannyian tagadták a pénz megkapását, de nem tudtak jó magyarázatot adni arra, hogy miért ilyen titkolódzón foglalkoztak a pénzekkel. Röviden szeretnék kitérni arra, hogy nagyon sok magasrangú azerbajdáncsi politikusnak szoros és szoros kapcsolatai vannak az azerbajdzsáni uralkodó családdal. 60 ezer banki ügylettel kapcsolatban nem tudjuk még, hogy kik voltak a kedvezményezettek. Lehet, hogy sok érdekes emberről van szó, de erről még most nem szólhatunk. Maltával kapcsolatban is vizsgáltuk a kapcsolatokat, és a máltai média felvetette a pénzmosási kérdéseket, hogy az azerbajdzsani cégek Dubajba utalták a pénzeket, és ezeket máltai politikusokhoz köthetők. Mi nem találtunk neveket, de e, a módszer és az eljárás az hasonlónak tűnik. Na, és akkor nézzük, hogy ez milyen következményekkel járt Európa számára. Itt láthatjuk azokat a politikusokat, akik e, feladták a mandátumukat, és ahol nyomozás kezdődött. Végül pedig szeretném ezt a képet megmutatni, ez egy háznak a képe Azerbajdzsánban, és a cégjegyzék szerint ez a szerény ház korábbi két képviselőnek a háza, amelyek, ez a két személy egy milliárd euró pénzmosással kapcsolatba hozhatók ez azt a képet tükrözi, hogy ez az ember nem milliomos, eh, hanem inkább valaki, aki elbújik a pénzügyi rendszertől. Ez az OCCRP nyomozása alán, alapján történt. Köszönöm szépen, köszönöm a sok példát. Az egyik hölgy, akit eh, megemlítettek, a Karin Strenz, a német Bundestag képviselője, őt meghívtuk, nem tudott eljönni, de írásbeli nyilatkozatot adott. 2014 és 2017 között volt ő a baráti kör elnöke. Ez azt mutatja, hogy itt az Európai Parlamentben is vannak ilyen baráti köreink, és bizonyos államok a parlamentre megpróbálnak nyomást gyakorolni annak érdekében, hogy az egyes képviselők az ő érdekeiket képviseljék. Amit Strenc asszony nekünk eljutott, azt már még megvizsgáljuk. Azok a dokument, azon dokument, ezt a dokumentumokat majd kiegészítésként vesszük. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani, most pedig meg is adom a szót Dólán úrnak. Tessék. Thank you very much, Mr. Chair, and uh, thank you. Köszönöm, elnök úr, és uh, köszönöm uh, a meghívást, hogy uh, beszélhetek a bizottság előtt. Kyle Dolan vagyok, a Transparency International EU irodájának az igazgatója vagyok amely a Globális Transparency International mozgalom egyik tagja, mi vagyunk az élharcosai a korrupció elleni fellépésnek az egész világon. Az egyik feladatunk az az, hogy a korrupciónak az okát, illetve hatásait bemutassuk. 24 éve ezt csináltuk, ezt csináljuk, van egy korrupciós indexünk, amelyet kiadunk, és ez arról szól, hogy az állami szféra mennyire korrupt, vagy mennyire korruptnak látszik az egyes országokban. Azerbajdzsán Eh, a 30. száz országból, bocsánat, 30 eh, eh, pontot kap a százból, ami azt jelenti, hogy a korrupció széles körben elterjedt. Ezt egyébként mindenki ismeri, a nemzetközi szervezetek, korrupcióellenes aktivisták és független újságírók is igazolták már Azerbajdzsánban is, Azerbajdzsánon kívül is. Ennek szörnyű következményei vannak az Azerbajdzsán lakosságra, nevezetesen ez vezet például a politikai szabadságjogok elvesztéséhez is. Kevésbé ismertek a spillover hatások, tehát hogy a, a milyen Azerbajdzsánon túlmutató hatásai vannak az azeri korrupciónak, ugyanis az azeri rendszer ezt a rendszert eh, eh, exportálja és alá akarják ásni vele a nyugati eh, intézményeket, például az Európa Tanácsot, de egyébként mindez sérti az európai pénzügyi rendszer érdekeit is. Az olaj és gáz mellett a korrupció a legfontosabb exportcikke Azerbajdzsánnak Eh, itt most eh, ezekről a határon túlnyúló hatásokról szeretnék beszélni, mert önök is ezekkel foglalkoznak, eh, nevezetesen arról, hogy az EU pénzügyi rendszere hogyan járul hozzá a pénzmosáshoz. Először is az árnyék cégek, a shell company szerepéről szeretnék beszélni, ezek Ebben az azeri esetben négy brit cég, amely mindegyike észtországi Ehm, észtországi bankszámlával rendelkezett, tehát folyt rajtuk két és fél milliárd euró 16 ezer tranzakció formájában. Semmilyen kérdéseket nem tettek föl nekik, például a cégek menedzsereivel vagy tulajdonosaival kapcsolatban, és nem kérdőjelezték meg a 16 ezer tranzakciót sem. A szervezet bűnözők vagy korrupt tisztviselők nem kell, hogy aggódjanak amiatt, hogy Karib-tengeren eh, alapítsanak állato, eh, vállalatokat, mert mert ezt megtehetik az Európai Unió területén is. Az igazi kérdés az, hogy az azeri pénzmosoda megtörténhet-e újra, hogyha valaki egy hasonló dolgot akar csinálni. Erre sajnos az a válasz egyértelműen, hogy igen. Először is nagyon könnyű tagállamban is céget alapítani, lehet itt Nagy-Britanniáról beszélni, de más céget, más országot is említhetünk. Hollandiára merült fel például a Paradise Papers vizsgálatok során sokszor. Tehát az azeri pénzmosoda nem egy elszigetelt eset. A Transparency International brit szakértői a közelmúltban adtak ki egy jelentést a Rejtőzködnek fényes nappal címmel, és arról szól, hogy a brit rendszer hogyan teszi lehetővé a korrupciót. Ez 52 nemzetközi pénzmosási esetet nevez meg, amelyben 776 brit cég érintett. A Nagy-Britannia az alacsony költségek miatt vonzó, nagyon gyorsan lehet alapítani egy céget, és jó a híre Nagy-Britanniának, ami legitimé tesz egy ilyen szellemcéget is a cégbejegyzés a leggyorsabb és legolcsóbb, percek alatt meg lehet csinálni mindössze 12 fontért. Ehhez képest a Brit Virgin szigeteken ezer fontba kerül e, a cég alapítás, és több napig tart. A hatóságok ellenőrzése szorványos, ahogy ezt a Dán kollégák is mondták. Noha Nagy-Britannia a központi tényleges tulajdonos regiszter felállításában élen járt, valójában ez nem kötelező, illetve nem nézik meg, hogy milyen adatokat regisztrálnak, és a cégbíróság kifejezetten jelzi, hogy nem tudnak jótálni az adatokért. Bárki bármilyen hamis adatokat bediktálhat, erre érdemes lesz figyelni akkor, amikor a pénzmosási szabályokat felülvizsgálják. A másik dolog, amiről beszélni szeretnék, az a pénzügyi felülvizsgálatok és a bankok szerepe. A Danske Bank észt fiókjai már korábban is elég rossz hírűek voltak, voltak, részt vettek eh, eh, adócsalásban. A Szergei Magnitsky is eh, rájuk mutatott egyes esetek kapcsán. Az orosz pénzmosoda ügyben is részt vettek. Ezt ugyanez az újságírói projekt leplezte le. 20 milliárd eurót szivattyúztak ki Oroszországból amikor Észtországba elért a pénz, onnantól kezdve nagyon könnyen átutalható bárhova. Egy milliárd dollárt ö, ö, mostak át az észt bankon 2011 és 2014 között. Nincs nagyon jele annak, hogy az észt, a dán vagy az európai hatóságok bármilyen módon ezt erre felfigyeltek volna. A az újságírói projekt kiszivárogtatott e-mailek alapján írta azt, hogy az e-mailek azt bizonyítják, hogy volt bizonyos aggodalom orosz ügyfelek iránt az észt banknál, és egy e-mail azt is mondja, hogy az észt pénzügyi hatóság a Danske banknál elpróbált járni, de a bank nem vette komolyan ezt az ügyet a nemzetközi jog, a helyi jog, illetve az EU jog fel tudna ugyan lépni ebben az ügyben, de nagyon ritkán alkalmazzák. A pénzügyi felügyeleti hatóságoknak nagyon szigorúan fel kell lépniük az olyan bankok ellen, amelyek bűnrészesként részt vesznek ilyen tevékenységben, akár be is lehetne zárni ezeket a bankokat, vagy súlyosan megbírságolni. Lettországban hat bank vett részt a Szergei Magnitsky által feltárt ügyben. Lettország a pénzmosás egyik kedvelt szintere, Eh, az egyik bank, a Trasta Commerce Bank eh, szintén kulcsszerepet eh, játszott az orosz pénzmosási ügyben. Az ő működési engedélyüket az Európai Központi Bank és a helyi hatóságok komoly pénzmosási ügyek és törvénysértések miatt az ő engedélyüket visszavonták azt látjuk, hogy néha egész bankokat vesznek a pénzmosók, sokkal egyszerűbb ugyanis tulajdonolni egy bankot, mint megvesztegetni embereket. Ez teljesen nyilvánvaló volt a, azokban a korrupt ügyekben, amelyeket a Lavajato Petrobras botrány során feltártak, amikor eladta egy osztrák bank az antiguai fiókját egy gyanús cégnek. Egyáltalán vizsgálta-e, ahogy a törvények előírják, a szerződéses felet? Figyelték-e hogy mi zajlik abban a bankban, amelyben 49%-os tulajdonjogot fenntartottak. Az osztrák pénzügyi felügyelet sem figyelt oda, és nem tudni, hogy vizsgálták-e az ügyet valaha is. Milyen általános következtetéseket lehet mindebből levonni? Mi a Transparency International-nél egy sor következtetést levontunk ezekből az ügyekből, és ezek között egyértelműen megállapítható, hogy nyilvános regiszterekre van szükség a tényleges tulajdonosokról, és azokat az adatokat igazolni és ellenőrizni kell, hogy a regiszterben szereplő adatok valósak. Emellett egyértelmű az is, hogy a bankokat szigorúbban kell ellenőrizni és komolyabb szankciók alá vonni. Ugyanez igaz egyébként az ügyvédekre és a könyvelőkre is. Amennyiben nem vizsgálják meg megfelelően az ügyfeleik hátterét, akkor legyenek megbírságolva a pénzügyi hatóságok és a bűnügyi hatóságok meg kell, hogy vizsgálják ezeket a cégeket, mint jogi személyeket, valamint az őket tulajdonló bankokat, és adott esetben az igazgatóság tagjait, mint természetes személyeket. Ne csak polgári eljárások indulhassanak ellenük, hanem büntető eljárások is. És én úgy tudom, hogy Hollandiában itt volt egy áttörés, ahol az ING bankot, az ING bankot bűnügyi ügyi vizsgálat alá vonták a holland hatóságok egy eh, masszív üzbég korrupciós ügyből kifolyólag. A pénzügyi felügyeletek, illetve a a bűnügyi hatóságok az információt nyilvánosságra kellene, hogy hozzák az eljárásaikról. Az Európai Bizottság és az Európai Parlament pedig fel kellene, hogy szólítsa a központi bankot és egyéb hatóságokat, hogy adjanak nekik megfelelő adatokat esetleírásokkal a pénzmosásokról, illetve a korrupciós ügyekről. Ezek azok az ajánlások, amelyeket megfogalmaztunk. Nagyon szívesen kifejtem azokat, hogyha igénylik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Dolan úr, köszönöm az ajánlásokat, és engem az döbbentett meg a leginkább, amit az újságírók elmondtak, hogy egyértelműen tisztázni kell az ownership kérdését a jelentésünkben. A Panama iratok kapcsán is azt láthattuk, hogy fiktív címeket adnak meg, és ez mindenképpen jelzés arra, hogy valami rosszul működik. Nem akarom kommentálni a két előadást, hanem most a két társjelentést tevének adom meg a szót, Jepek Koffed az első. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen az újságíróknak, a Transparency Internationalnak és a közreműködést. Az újságírókhoz intézem az első kérdésemet. Önök azt mondták, hogy amit felderítettek, az igazából csak a jéghegy csúcsát jelentik, még mindig rengeteg név kedvezményezetje van ezeknek a kasszáknak. Nem sikerült még ezeket felfedezni. Ez azt mutatja, hogy egyfajta korrupt elit létezik a politikusok, a döntéshozatók között, amelyek együttműködnek az azerbajdzsáni diktatúrával. Azt um, egy olyan képet fest az országról, amely nem igazi. Hogyan lehetne eljárni itt? Hogyan lehetne felgönyöríteni a botrány többi részét? Van-e erre javaslatok? Mit tehetünk mi? Mit tehetnek önök? Ez lenne az első kérdésem. A második kérdésem a Transparency International-hez intéződik. A javaslatokat persze majd megvizsgáljuk, számos dolgot már a jelentésemben bele is foglaltam, de a kérdésem az az, hogy Számos struktúra, amit láthatunk, vállalatok, különböző alapok, ez több rétegűek, nem lehetne kötelező módon azt követelni, hogy legyen fajta jelentés minden olyan fajta struktúrákról, amit gazdasági szempontból hoznak létre. Mert nagyon gyakran látjuk azt, hogy nincs gazdasági célja ezeknek a struktúráknak, itt csak pénzmosásról vagy szankciók megkerüléséről van szó. Ami pedig um, a, a strómanokat illeti. Itt uh, sokkal erősebb uh, szankciókra van szükség. Mi az önök javaslata? Mennyire messzire kellene elmennünk? Az USA nagyon kemény ezzel kapcsolatban miért vonakodnak egyes európai államok azért, hogy jobban felépjenek a közvetítőkkel szemben? Vannak a dílerek, vannak a, a, a fogyasztók, a dílerekkel jobban lecsapni, de mit tudunk tenni a közvetítőkkel? Köszönöm szépen. Először a három újságíró válaszolhat. Tessék, köszönöm szépen a kitűnő kérdéseket. Hónapokon át foglalkoztunk a nevek felderítésével, és el kell mondjam, hogy az offshore-ok esetében sokszor egy másik offshore cég a tulajdonos, nagyon nehéz ezt felfedni. De egyre jobban kirajzolódik ez a kirakós játék, egyre több darabot látunk. Karen Strands például a Lionel Trade-től kapott pénzt, ez a cég pedig Edward Lindnertől kapta a pénzt, tehát elég kreatív módon küldözgették itt a pénzt. Strenz asszony nem kívánt kérdéseinkre válaszolni, de Lindner úrnak úgy tűnik nagyon aktív szerepe volt, például pénzt is küldött belga politikusoknak, akik részt vettek az választási megfigyelés ben ezután Lindner úr lemondott a beli szerepéről, tehát valószínűleg több eset derül majd ki, és ezt majd nyomon kell követnünk. Ezt meg is ígérhetjük önöknek. Köszönöm szépen, tessék, igen, köszönöm szépen ezeket a kérdéseket. Az első kérdés, hogy kötelező legyen-e a közvetítőknek, például az, az ügyvédeknek, hogy jelentsenek az ilyenfajta struktúrákról. Nos, ez már most is kötelező érvényű bizonyos értelemben, hogyha egy ügyfél elmegy egy ügyvédet, és azt mondja, hogy ilyenfajta nagyon barokk struktúrát szeretnék részt hozni, mert nincs gazdasági célja, akkor ez már előve figyelmeztető, és ilyenkor két dolgot lehet tenni. Vagy komolyan megvizsgáljuk a struktúrát, és azt mondjuk, hogy ennek nincsen gazdasági oka, tehát valószínűleg ez pénzmosási ügylet, tehát lemondunk erről az ügyletről, vagy pedig jelenteni kell ezt a gyanús tranzakcióként. Tehát már most vannak ilyen ilyenfajta kötelezettségek európai nemzeti jogok értelmében. A kérdés az, hogy hogyan hagyják ezt, hagyják ezt végre. Nincsen általános áttekintésünk az Európai Unióban erről. Nagyon kevés jelentés érkezik a szektorból. Németországban egy év alatt három gyanús tranzakciót jelentettek a teljes könyvelői szektorból. Tehát mindenképpen arra kell törekednünk, hogy ezek a csoportok, ezek a közvetítők jelentsék ezeket a struktúrákat, bármilyen alacsony szintről is legyen szó, ez alapvető lenne. Lehet, hogy az ösztönzés kérdése is ez. Ön kérdezett a szankciókról, és nem a szankciók szintjére van itt szó, hiszen sok országban, de az egyes királyságban is vannak büntetőjogi szankciók a pénzmosás ellenes szabályok értelmében. A kérdés inkább az az, hogy ezeket alkalmazzák-e a nemzeti hatóságok eleget, tesznek-e a vizsgálatok érdekében, megvan-e a megfelelő forrás. Dániában például azt láthatjuk, hogy a pénzügyi felületi hatóság megvizsgálja a pénzmosási eseteket, és három szeméből áll az ő hivataluk. Az is Királyságban 4 millió személyt kellene, 4 millió célt kellene megvizsgálni négy személlyel. Tehát ezt is fontos látni, és óvatosnak kell lennünk a felügyeleti rendszerrel kapcsolatban, és néhány országban a felületet a szakmai szervezetek végzik, nem mindig adják át megfelelően a hatóságnak az információkat, és talán nem tudják megfelelően tagjaikat szankcionálni. Köszönöm szépen! Ezt meg tudom erősíteni Luxemburg esetében. 304 jelentés volt a Panama iratok esetében, 100 volt a bankokkal szemben, 70, 67 esetben kezdtek meg vizsgálatot, de csak egyetlen egy esetben történt vizsgálat. Tehát ezek, a, ezek az esetek tehát nem elfogadhatóak. Jecsek, Péter Jecsek következik, és most vendégek is érkeztek, akiket szeretnék üdvözölni ezek a... Egy pillanat, mondja az elnök. Egyetemi hallgatók a franciaországi újságíró iskolából, Túrból. Please, Peter. Thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy rámutatott itt a dolgokra, felderíti számunkra. Ez azt bizonyítja többek között, hogy vannak olyan tagállamok, ahol a haszonhúzókról való információval kapcsolatban vannak problémák, tehát hogy lehet őket megtalálni, és hogy lehet erre támaszkodni. Én most a másik oldalra szeretnék foglalkozni, tehát hogy európai politikusoknak adnak pénzeket. Ez nagyon is riasztó a pénzmosoda esetben úgy tűnik, hogy négy fantom cég van, amelyeket az Egyesült Királyságban jegyeztek be. A az azerbajdzsáni képviselő az Egyesült Királyságban ezzel kapcsolatban konkrét szerepet játszott? Tehát, hogy hogyan kerültek ezek a pénzek ide, hogyha van ennek egyetlen módszere? vagy a leggyakoribb módszere. A másik kérdésem az európai politikusok listájával kapcsolatos, akiket a jövőben talán váddal illethetnek. Mi várható, és hányuk ellen indíthatnak eljárást? A Transparency international kapcsolatban a Cseh köztársaság Dánia és Németország hatóságét felhívták arra, hogy a fantop cégeket vizsgálják meg, tehát ahol titkos a, az, a tulajdonos. Ezzel kapcsolatban tudna valamit mondani. Úgy tűnik, hogy a, ez a szakbizottság már előre látta ezeket a problémákat, mert hogy elnök, az elnökünk német. Nem baj, mondja az elnök a Dán kollégával együtt mindkettőnket érint, érdekünkben áll, a, hogy világosá tegyék ezeket a dolgokat. Nos, ki választ, ad választ? Bencen úr. Köszönöm szépen a kérdéseket. Valóban úgy van, hogy ez a négy céget az Egyesült Királyságban regisztrálták, kívülről nem tűnt úgy, hogy ezeknek van kapcsolata Azerbajdzsánnal, de a Danske bankkal kapcsolatos információban viszont ez szerepelt. Tehát nem tudnak azerbajdzsáni diplomatákról, tehát hogy milyen szerepet játszottak ezek a politikusok. Csak egyszerűen, hogy voltak számlák ezekben a bankokban. A következő kérdés az volt, hogy hogy az európai politikusokról új információ megjelente. Nehéz számunkra, mert itt a fantom cégekről van szó, épp ezért egy alapok mögé bújtak ezek a kifizetések, és különböző neveket adtak nekik, tehát, hogyha ezt a 16 ezer egyletet megvizsgáljuk, akkor nem igazán tudjuk, hogy mi áll a cégek nevei mögött. Lehet, hogy érdekes emberek vagy szervezetek, de ezt még mindig vizsgáljuk. És, és nehéz a kapcsolatokat megállapítani. Tehát egyelőre nem tudunk újabb információról beszámolni. Köszönöm. Dollar úr. Dollar úr. Nincsen további információnk arról, hogy ez meddig is terjed ki, és elsősorban a a szervezett kapcs, ben dolgozó kollégák munkájára támaszkodunk. Voltak ugyan már, hogy nyilvánosságra kerültek a, a nemzeti állami szerveknél nevek, és a, az Európa Tanács parlamenti közgyűlésében a német kollégákkal is tárgyalunk erről, aztán a cseh kollégákkal is a cserrendszerben is folytatnak nyomozást ezzel kapcsolatban. Érdekes rámutatni arra, hogy ennek a botránynak a központjában áll, nem csak a, a pénzmosás, hanem a reputációja is, tehát a hírneve valakoknak. Tehát, hogy hol mossák azerbajdzsáni politikusok tisztára a hírnevüket, mint a, például az Európa Tanácsban és a többi. Tehát meg kell változtatni az szabályokat Európában. Persze azért az gyenge pont az, hogy nincsenek erre eszközeink. Köszönöm szépen, pontosan erről van szó. Darius Rozáti kolléga parancsoljon az EPP részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm mindegyik előadónak ezt az érdekes tájékoztatást. Ezek nem új bűncselekmények a korrupció és a pénzmosás területén, de ahányszor csak új ügyről hallok, mindig meglep, hogy az ilyenfajta bűnügyi gépezet működhet Európában. Nem csak pénzmosás gyakorlatokat látunk itt, hanem politikai korrupciót is a legmagasabb szinteken az országainkban. Két kérdésem van. Az első a Dán kollégáknak. Hogyan lehetséges, hogy egy ilyen fajta pénzmosodá felállhat és működhet? ez hanyagság vagy bűncselekmény eredménye? Hol vannak a felügyelő szervek? Elsősorban persze a Danske Bank. A fantom cégek, amelyek az Egyesült Királyságban működnek, azt mutatja, hogy az Egyesült Királyság is egy barátságos környezet ezeknek. De a bankoknak szigorú kötelezettségei vannak, hogy jelentsenek. Hogyan lehet, hogy ezt nem fedezték fel korábban? És folytatódhatott ilyen hosszú ideig ez a folyamat. Ez az első kérdésem. A másik pedig talán Dolan úrnak szól, ha jól értem, az ügyjel a nemzeti hatóságok most for, foglalkoznak, az ügyészségek, és mennyire kielégítő ezeknek a nyomozásoknak az előrehaladása. Nagyon hálásak vagyunk mindazokért a bizonyítékokért, amiket bemutattak itt. Lehetséges, hogy ezek a nyomozások gyorsan lezáródhatnak azzal, hogy megbüntetik a felelősöket? Vagy eh, ugyanakkor segít abban is, hogy az ellenőrzési rendszert, eh, a pénzáramlások rendszerét eh, hatékonyabban ellenőrizzük, hogy ne történhessenek meg ezek a gyanús cselekmények. Köszönöm szépen. Ki kezdeni? Lund úr. Köszönöm szépen, nagyszerű kérdések, és mi is feltettük ezeket a kérdéseket magunknak. A Danske Bank nyilvánvalóan megsértette méghozzá súlyosan a belső ellenőrzési rendszerét. Eh, eh, rendszerét. Mi az kezdetektől fogva ezt mondtuk, hogy a felügyelet nagyon rosszul működött. De nem volt semmi jele annak, hogy a bank aktívan segített ebben. Később ezt be is bizonyítottuk, tehát azt, hogy a bankon belül ezeket elrejtették, ezeket a gyanús bűncselekményeket, és szemet hunytak a gyanús fizetések felett és a hatóságok előtt, elsősorban az orosz hatóságok elől elrejtették az ügyfeleket. Tehát nem csak a felügyelet hiányzott, hanem nyilvánvalóan aktíven, aktívan segítették ezeket a bűncselekményeket. A hatóságok szerepét is meg kell vizsgálni, hogy elvégezték-e a feladatukat megfelelően. Nyilvánvaló, hogy a Dán bankkal kapcsolatban létezik probléma, ugyanis úgy tűnik, hogy a különböző országok hatóságai nem igazán tudta, tudták, hogy kifelügyeli ezt a bankot. A, az észt hatóságok vizsgálták ezeket az ügyleteket, a dán hatóságok is, de arra a következtetőségre jutottak, hogy nem, nincs szükség egy megfelelő nyomozásra, mert nagyon nehéz megvizsgálni, hogy, hogy mi történt és ki volt a felelős. és kinek kellett volna az észt fiókot felügyelni. Dolan úr. Köszönöm valóban lehetséges, hogy volt aktív bűnrészesség, de azt gondolom, hogy ez nem csak néhány hitvány szereplőről szól, hanem egy rendszerhiba. Ez az egyik paradoxon a korrupciós indexünkkel kapcsolatban, hogy a legjobban szereplő országok gyakran a leggyengébb rendszerrel rendelkeznek arra, hogy felszámolják a pénzmosást. Dánia valójában a legkevésbé korrupt ország ország jelenleg, sőt jövőre egy antikorrupciós konferenciát is rendeznek, de ne higgyenek nekünk, hogyha megnéznek egy fatka jelentést, egy közelmúltbeli fatka jelentést, akkor azt látják, hogy az egy, ez egy rossz olvasmány, egy, egy szomorú olvasmány pénzmosás elleni fellépés rendszerét tekintve. Ami pedig a azt a 40 tételes listát illeti, eh, amelyet pénzmosás ellen kiadnak, eh, ott eh, egy csomóval egyáltalán nem felelnek meg, más esetekben pedig csak részleg. Wie, wie geht das denn, wenn man in 36 Ja, helyzet akkor, hogyha 36 kategória van, és az első helyen az öt legjobb, öt legjobb ország áll a világon. Uh, Nos, itt valójában a Transparency International lista arról szól, hogy az állami szférát mennyire korruptnak tartják eh, az emberek. Tehát, hogyha egy Dán állami szervvel kell valakinek kapcsolatba kerülnie, akkor azt nem kell megvesztegetni, és nem nagyon fog találkozni korrupcióval. Eh, a jelentés azonban a, a Dán rendszerre nézve eléggé elképesztő. Mondom, a pontok felében csak félig felel meg az előírásoknak, illetve az ajánlásoknak, és úgy tűnik, hogy a bankok vezetői sem foglalkoznak különösebben a pénzmosás ügyekkel, és ez megint csak visszavezet a szankciókhoz és a nyomozásokhoz, ugyanis nagyon kicsi a kockázata annak, hogy egy kis bírságnál többet kapjanak. Mondjuk egy luxemburgi bank kap egy 20 vagy 30 ezer eurós bírságot, ami nevetséges. Itt inkább az lenne a javaslat, hogy az elkövető személyek legyenek büntetőjogilag felelősségre vonhatók, hogyha szisztematikusan követik el a pénzmosást, és akkor talán a bankigazgatók is jobban odafigyelnének erre, hogyha ez lógna a fejük köz fölött. Ez azért nálam kérdéseket vet fel. Lehet, hogy az önök listájában a jó helyezés más másokra az úgy hat, hogy nem tesznek majd semmit. Finnország, Svédország, Dánia, Norvégia és Szingapúr állnak az első öt helyen. a Transparency international nem kéne eldolgozni ezt a listát? Annak alapján, amit most az előbb elmondott? annak gomás a következő. Uh, I'm not surprised. Nos, engem annyira nem lepett meg ez az ügy, mert uh, rendszer szintűnek látom én is a problémát, a saját hazámból is uh, látom, hogy kleptokraták eh, vásároltak bankot azért, hogy pénzt mossanak a bankon keresztül. Teljesen nyilvánvaló volt eh, a dolog. Nyíltan vettek részesedést egy bankban, egészen addig, amíg én magam feljelentést nem tettem a bankhatóságnál, addig a nemzeti felügyeletet vagy az LKB-t e nem nagyon érdekelte ez a dolog. Eh, van egy kérdésem, Dolan úr. Ön említette, hogy az ötödik pénzmosás elleni irányelv hamarosan napvilágra kerül. De ez valójában már nem igaz, mert noha a tagállamok a terrorista finanszírozás kapcsán elindultak ezen az úton. Az utóbbi két hétben blokkolták a tagállamok mert a trösztöknek a tényleges tulajdonát nem feltétlenül akarják felfedni. Ugye ezek a shell eh, kampanik, ezek gyakran tröszt formájúak. Eh, ezen kívül vannak eh, aranyvízumprogramok, aztán nem akarják felszámolni a kapcsolatokat olyan országokkal, amelyekben nem tárják fel majd a végleges tulajdonost vagy tényleges tulajdonost. Elképesztő, hogy a tanácsban blokkolták ezt a témát, miután az Európai Parlament a maga dolgát, a maga feladatát elvégezte. A kérdésem az újságírókhoz az az, hogy ugye Valójában itt az egész demokrácia kerül veszélybe, és Dolan úr is beszélt a reputáció mosásról, gyakorlatilag Azerbajdzsának jobb hírnevet akar vásárolni magának. 2013-ban egy európai parlamenti delegáció, e, amelyet Azerbajdzsánban küldtünk választást megfigyelni, a e, az Európa Tanácssal együtt, az egy olyan jelentést e, adott ki, amely az teljesen ellentétes volt a az Európa Tanácsi megfigyelők jelentésétől. Ez annak idején elég nagy botrányt keltett itt. Nem tudom, hogy ezt eh, vizsgálták-e, eh, mert például az akkori európai parlamenti eh, képviselők részt vettek ebben Pino Arnak úr például, akik szerintem ennek fényében gyanúsak. Aztán a Máltával való kapcsolat szintén felmerült Daphne Caruana Galizia meggyilkolása kapcsán is, akit felrobbantottak Máltán újságírót és ő éppen a máltai aranyvízum vagy befektetői vízumprogramot vizsgálta éppen. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban tudnak-e valamit mondani nekünk. Tessék. Yes, so of course we... Igen, természetesen. természetesen tudatában vagyunk valójában csináltunk egy listát olyan emberekről, akiket szemmel akarunk tartani, akik az általánostól eltérően meleg szavakkal szólnak Azerbajdzsánról. Azokat, akiket megneveztünk, azok azok a személyek, akik pénzt is kaptak. És egyelőre emellett tartanánk ki, tehát csak ezekről beszélnénk. Ami a máltai esetet illeti, ugye a máltai esetre gondolt, mi megpróbáltuk ahogy a kollega is említette, amikor az első beszédünket tartottuk, párhuzamokat vonni az ügyek között, de nem találtunk olyan neveket, cégneveket, bankneveket vagy politikus neveket, amelyek mind a két ügyben előfordulnak. Tehát nincsen nyilvánvaló azonosság vagy hasonlóság az esetek között. A, a máltai ügyben dubai alapú cégek küldtek pénzt panamai bankoknak, amelyek tulajdonosa új-zélandi tröszt volt, de végső soron visszavezethető volt ugye máltai politikusra. A setup az, az hasonló, de eh, azért elég nagyok az eltérések is. Tehát van hasonlóság, de a nevek nem ugyanazok. És aztán persze fel lehet tenni a kérdést, hogy hány ilyen mosoda létezik itt legalább két olyan eset van, amelyek végül is eltérő módon álltak össze. Lehet, hogy van még sok másik. A máltai miniszterelnök felesége új, nek neve Új-Zélandon merült fel. Miguel Orbán a következő, a GUE nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, hogy eljöttek a vendégek. Először is a Dán újságírókat szeretném megkérdezni arról, hogy mi a helyzet Pedro Medremonnal, Pedro Agramanról szeretném kérdezni neked, hogy a Európai, Európa Tanács parlamenti közülésének az elnöke volt egészen ez év októberéig, személyes okból lépett vissza hivatalos indoklás szerint, de a kaviár dip... indoklása szerint 150 olyan képviselő volt, akik követelték a visszalépését. Kíváncsi lennék arra, hogy az ő nevét megemlítették-e, vannak ebben további nevek. Mit tudnak Pedro Aramonról ezen kaviár diplomácia kapcsán? Pedro Aramon vissza lépett, viszont Spanyolországban továbbra is szenátorként tevékenykedik. Jó lenne tudni azt, hogy önök mit tudnak erről az esetről. Aztán Dolán úr, amit ön Azerbajdzsánról elmondott, erről már beszéltünk itt a parlamentben, és mindaz, amit hallottunk, az azt erősíti meg, hogy nagyon fontos a végkedvezményezettek jegyzékét látni. Persze egy ilyenfajta jegyzéknek mindig megbízható, megbízhatónak kell lennie. Nagyon fontos ugyanígy a szankciók kérdése is. A szankcióknak elrettentő erővel kell rendelkezniük. Mit gondol ön az ilyenfajta szankciókról a közvetítőkkel, vagy az úgynevezett facilitatorokkal szemben, hiszen a bankok azok, amelyek igazából támogatják a pénzmosást. választ. köszönöm szépen. Tudjuk az említett esetet, az Achemon esetet, és mi is olvastuk ezeket a jelentéseket és minden tranzakciót ellenőriztünk, amely spanyol vállalatokhoz, spanyol kedvezményezettekhez ment. Nem láttunk azonban egy politikus nevet sem. Azt láttuk, hogy nagyon sok pénz folyt olyan cégekhez, amelyek Spanyolországban építőanyaggal kereskednek, vagy luxuscikkekkel, de politikusok nevét nem láttuk. Azt is láttuk, Karen Stenz esetében, hogy más embereken keresztül folyt a pénz hozzá. Tehát az ő esetében Lindneren keresztül. Nem akarok semmire sem utalni, csak megismétlem, amit már elmondtunk, hogy mi nem látjuk gyakran az offshore cégek benne eh, kedvezményezetjeit. Valószínűleg lehetnének itt érdekes nevek, de ahogy mondtam, mi csak a jéghegy csúcsát látjuk itt. Dolan úr, kiegészítő kérdés. Elnézést. Ez, ezek a építőipari cégek, hol van ezeknek a székhelye? Spanyolországban? Valenciában? Valenciában? Valencia, we could find out. Hát nem emlékszem erre pontosan, de megkereshetjük majd. Majd meg, megnézzük. Köszönöm, mondja az ennek Dolán úr. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy rövid leszek. Igen, igaza van a végkedvezményezettek listáját illetően, a, az adatokat viszont ellenőrizni kell. A szankciók esetében csak ismétlem azt, amit elmondtam, egyeteműen, hogy nincsen elletentő ereje az alacsony szintű büntetéseknek, mert ez nem működik, láthattuk ezt. Két dolog változtatná meg a kockázat eredmény egyenletet, ez pedig az lenne, hogyha a legfelsőbb vezetők a bankokban büntető jogi felelősséggel rendelkeznének. Ez, ezt javasolták egyébként az Egyesült Királyságban is. Majdnem elfogadták az erre vonatkozó szabályzatot, de aztán mégsem. Ilyesmi segíthetne ezen kívül a hivatalos testületek szerepe, a szakmai testületek szerepe. Hallottuk azt, hogy milyen fajta közvetítők vannak, de sok esetben a szakmai szervezetek igazából itt a kapu őrzői, és tudják, hogy van itt felelősségük, csak egyszerűen kicsit jobban, komolyabban kell venniük ezt a felelősséget. Tehát miért nem lehetne az, hogy például bizonyos könyvelők elvesztik a engedélyeket akkor, hogyha nem jelentik az ilyen pénzmosási struktúrákat. Nem tudom, hogy hogy nem lehet az, hogy, hogy ilyen szankciók ne történjen. Köszönöm szépen. Vannak egyes esetek, de összességében problémás esetek vannak. Jordi Szóle következik a zöldek nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Tavaly októberben egy módosítást jutottam be a korrupcióval kapcsolatos plenáris jelentésben, amely e, eredményeként a parlament az azerbajdzsáni pénzmosodával kapcsolatban egy vizsgálatot indított el. Ezt a módosított ezer e, különböző, e, különböző frakcióhoz tartozó európai parlamenti képviselő is aláírta. Ezért nagyon örülök annak, hogy ma van eh, a szakbizottságban megvizsgáljuk ezeket a kérdéseket, mert az azerbajdzsáni pénzmosoda eh, megmutatja, hogy eh, önkényuralmakból származó pénzekkel hogyan próbálják a döntéshozókat és a politikusokat befolyásolni. Közvetlen a kapcsolat a a közszolgák és a pénzek között, ahogy Anna Gomes is mondta, a német és a szlován, szlován, szlovén példák is azt mutatják, hogy a családválasztások Azerbajdzsánban ezekkel a pénzekkel lettek befolyásolva. Hazat hasonló, tehát a politikusok ugyanakkor pozitívan nyilatkoztak ezekről a választásokról, és az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének tagjai is köztük vannak. Attól tartok, hogy ez a nyilvános meghallgatás, ha bár szükséges és érdekes, nem lesz elegendő. A parlamentnek egy átfogó vizsgálatot kell elkezdenie minél korábban, mert különben továbbra is a saját házunkat is korrupcióval próbálják megrontani. Mindjárt befejezem. a vállalati kultúrát sokszor vizsgálta már az Európai Parlament, tehát hogy hogyan próbálják befolyásolni az önkény uralmi rendszerek. A kérdésem az, hogy vannak-e ajánlások ezzel kapcsolatban, hogy hogyan lehet foglalkozni ezzel Eh, a eh, lehetséges eh, korrupciós forrással a parlamentekben és különösen az Európai Parlamentben. Köszönöm szépen. Az idő telik, túl későn kezdtük, tehát az órát kell néznem. Nos, tehát milyen ajánlások vannak a parlamentben tehát hogy az érdekeket képviseljek, nemzeti, gazdasági, személyi, állami érdekeket, de ez egyelőre nem a parlamenti tevékenység előterében van. Nos, ki szeretne válaszolni, Benson úr? Köszönöm szépen a kérdést. Nem hiszem, hogy ajánlásokat tudunk megfogalmazni mi elsősorban a a titoktartásnak ezeket a hatalmas rétegeit látjuk, és ezt próbáltuk kivizsgálni. Tehát az egyik e, e, e, egyik probléma, amit meg kellene oldani, ez az offshore vállalkozásoknak a titkossága. A másik, amelyel a vizsgálataink során találkoztunk, ezek a különböző igazságszolgáltatási rendszerek ezt az esetet Kopenhágában a Dán határos, hatóságok vizsgálja Nyilván az észt fióknak a kérdését meg az észt hatóságok. De fontos, hogy együttműködjön a Tallini és a kopenhágai hatóság, ugyanakkor fontos meghatározni, hogy ki nyomozza ezeket, mert, mert valahol ez a balti tenger fölött elvész. hiszen bármely hatóságnak a vizsgálata az igazságszolgáltatási kérdéseket is magával vonja. Dalan úr, köszönöm. Tudok arról az európai parlamenti ügyről, amire utalt az elnök és az elnök, de az európai parlament nem ezeknek az a vádaknak a középpontjában áll. De bármely parlament nyilvánvalóan megvédi magát az ilyenfajta ö, ö, vádakkal szemben, és az integritásának a megérzését téli, tűzi ki célul. Nyilvánvaló az önszabályozás a norma, és a fegyelem, és a, a szankciók. Ez nem csak a parlamentekre vonatkozik, hanem a bankokra és másokra is. Tehát azt a trendet, amelyet Franciaországban és máshol is látunk, azt független felügyelő szervekkel kellene megoldani. És épp ezért ösztönözik az Európai Parlamentet is, hogy vizsgálja meg ezt a lehetőséget. Végül pedig azt szeretném mondani, hogy ez egyre jelentősebb problémájává fogok válni. Tudjuk, hogy nem csak itt, hanem Oroszországban is, és máshol is a demokratikus intézményeinket külföldi kormányok támadják, és ez ellen fel kell lépni. még mindig bízom abban, hogy képesek megtisztulni az intézmények, és hogyha a következményekről beszélünk, akkor a saját baráti köreinket is felül kell vizsgálni, hiszen a baráti körök a delegációkkal szemben gyakran az adott régióba kapnak finanszírozást. Ez egy olyan pont lenne, amit, a, amivel egyetetek a zöld kollégákkal, a baráti körökre vonatkozó um, szabályokat erősíteni kell, ahogy azt mutatja a Stánc eset is a Bundestagból. Kofot kollega, majd Darius David Coburn. Igen. Számomra az Egyesült Királyságban demokratikus Tökére beszélünk, arra ösztönözzük az embereket, hogy hozzanak létre üzleteket, vállalatokat, bármilyen kicsi is legyen az, ami benket érint, itt nagyobb demokratikus gazdaságra van szükség, több munkahelyre. Látom, hogy sokan nevetnek, de ezek azok az emberek, akik rossz gazdaságból érkeznek, hát elég érdekes ez. Tehát minél nagyobb a beavatkozás, annál nagyobb, nagyobb drágább az, és annál nehezebb embereknek vállalatokat létrehozniuk. Nagyon sokba kerül létrehozni egy vállalatot, és ezért kell ebbe több pénzt belerakni, és ezért van az, hogy sokan az államtól függenek, és lehet, hogy pont ezt akarja az EU, hogy egy régi fajta Szovjetuniót alakítsunk ki. Az emberek lehet, hogy kevésbé vagyonosak, nem lehet ellentmondani az államnak, növe, követni kell a szabályokat, a franciák nagy része az államtól függ, tisztára, mint a Szovjetunióban. Mi az Egyesült Királyságban támogatjuk a vállalatot, vállalatokat, a vállalkozást, nem vagyunk olyan paranoiadok, mint az EU. Meglepő az, hogy az európai politikusok ha pénzt fogadnak el, az rossz, és ezt meg kell büntetni, persze, de nálunk nagyon robosztus a sajt, és ezzel foglalkoznak. Fejezze be a hozzászólását, mondja az elnök. Ez nem egy nyilatkozat, én csak néhány pontot szeretnék felvetni amelynek a lényeg az az, hogy nagyon fontos a szabad vállalkozás. Dann brauchen wir bei Erklärung. Köszönöm szépen, hát erre nem is kell választ adni erre a nyilatkozatra. Dárius Rozati nem is kíván már szót kérni ezután. Így egy percre lehetőséget adok arra, hogy megválaszolják. Először Kofod úr, két percünk van már csak. Igen, szeretném azt elmondani, hogy amit ma hallottunk, az eh, csak a egy csúcs, hogy elmondták az újságírók is. Valószínűleg több ilyen mosoda rendszer is működik még. Az Európai Parlament részéről cselekednünk kell, meg kell vizsgálnunk ezeket az eseteket, ezen leszünk. Coburn uh, úr, hadd mondjam el önnek, amit ön javasolt, hogy mindenki ennek legyen a saját adókerülési struktúrája, hát ez nem igazán demokratikus, és ez aláássa a társadalom bizalmát. Szeretném elmondani azt, hogy sokkal komolyabban kell ezt venni. Amit miről ma hallottunk, az nagyon súlyos korrupció, pénzmosás, és ez ellen fel kell lépni, ezt meg kell vizsgálni, és ez ellen fel fogunk lépni, ez a felelősségünk az állampolgárokkal szemben. Most kezdtük ezt meg, és folytatni fogjuk ezt a munkát. Elnök, köszönöm szépen. Ma a koordinátori ülésen döntöttünk arról, hogy hogyan kívánjuk majd a parlamentnek azt javasolni, hogy folytassuk ezt a munkát, nem szabad ezt lezárni, ebben egyetértünk. Ez egy állandó folyamat. Dollan úr, egy percre, ha még van mondandója. Yeah, perhaps I can be even shorter than... Még az is lehet, hogy egy perc se kell. A rendszer hiányosságai nyilvánvalóak, és eh, elérhetőek a megoldások is. A parlament szerepe ebben a vonatkozásban fontos lehet, hogy rosszul fogalmaztam eh, arról, hogy hamarosan várjuk az irányelv felülvizsgálatát udvarias akartam lenni, de az biztos, hogy a parlamentnek oda kell figyelnie arra, hogy amit a parlament megszavazott például a tényleges tulajdonosok regiszteréről, illetve a kellő gondosságról, azok valósuljanak meg, és elérhetőek akkor, hogyha megfelelő nyomást gyakorolnak. Remélem, hogy a parlament ezt meg is teszi. Frau Jung? Ki kíván az önök nevében válaszolni? Jung asszony, nincsen végső megjegyzésünk, de mindenkit mindenki, aki szeretne még kérdéseket feltenni, azokat megválaszoljuk írásban. Köszönjük, mondja az elnök, le is zárom ezzel. E, megköszönöm az előadóknak a hozzászólásaikat. Az, hogy nem voltak túl sokan itt, a végén ez azért van, mert az itrében fontos szavazás van az energia e, csomagról. Sajnos párhuzamos tagyalások vannak, 15 órakor folytatjuk a Paradise iratokkal. Köszönöm az ülést, felfüggesztem. Köszönöm a tolmácsoknak, és 5 percet túlóráztak.